Befejezésképpen elmondanám, nagyon jó, hogy ebben a házban egyszer egy bankot üdvözölhetünk is. Köszönöm, köszönöm Schmidt úr, így a vitát lezártuk, és a szavazás holnap lesz 11 óra 30-kor. Most pedig Skinner úr jelentéséhez érkeztünk a biztosítási garancia rendszerekről, és Sánchez Prezedo előadónak adom meg a szót négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Peter Skinner kollégámat helyettesítem az előadót ezügyben. Elnézést kér általam, hogy nem lehet jelen a vitán, mint ahogy kívánta volna. Kérte, hogy szóljak a nevében. Az ő nevében szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékjelentéstevőnek, a kiváló együttműködésért, az intenzív munkáért, amelyet végeztek az jelentéssel kapcsolatban, amit ma mutatunk be. A biztosítási garancia rendszerekről szóló jelentés azt vizsgálta, hogy mennyire vannak védve az ügyfelek, hogyha nem fizetőképes a biztosító. A garancia rendszerrel, amely jelenleg létezik a tagállamokban, különböző elemek a különböző nemzeti piacokat tükrözik. A cél az, hogy legyen minimum harmonizációs szint, amely figyelembe veszi a tagállamonként sokszínű rendszert. A jelentés azt kéri a bizottságtól, hogy egy határon átnyúló harmonizációs irányelvet mutasson a származási ország szerint magas szintű fogyasztó védelem érdekében a különböző biztosítási termékek tekintetében. Kérjük a bizottságtól, hogy részletes hatástanulmányt végeztessem a különböző típusú biztosításokról, azért, hogy a különböző piacok között kiegyenlítő, kiegyenlített legyen a helyzet. Védelem szükséges a biztosítottaknak, hogyha a biztosító nem fizetőképes. Örülünk, hogy a bizottság be fog mutatni egy tervezetet Skinner úr kérte, mondjam el, hogy együttműködés szellemében kíván együttműködni a továbbiakban is, amelyeket, messzeket a parlament vizsgál. Most pedig elnézést Ford asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kérem, adják át a köszönetemet a, a jelentéskészítőnek tudom, hogy szeretnének egy átfogó keretet a fogyasztóvédelem szempontjából, és eh, az is jó, hogy veszik a szubszidiaritást is. Viszont nem fogom megszavazni ezt a jelentést. A biztosítási költségei eh, különböző eh, szektorban különbözőek vannak, amikor alacsonyak a portfólió hozamai, és valamikor jobban kitettek bizonyos helyeken a csalásnak. Ezek a költségek már azelőtt megjelentek, hogy Reding biztos asszony belávatkozott volna. De gyakran az Európai Bizottság olyan jogokatásokkal áll elő, amely plusz költségeket eredményez, viszont igazi haszna nincsen. Szeretném megvár, látni azt, hogy mik a javaslatai az Európai Bizottságnak, mielőtt még ítélnék. Mi az előnye annak, hogyha plusz fogyasztóvédelem lesz a biztosítási termékek esetében, hogyha számos fogyasztót figyelmen kívül hagyunk, olyanokat, akik nem tudnak egyáltalán biztosítási termékeket vásárolni. Köszönöm szépen. Flaszikova Benova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a fogyasztók bizalma megrendült. Gyakran azért nem érdemes megkötni a biztosítást, mert kicsi a kártérítés. A biztosítási lehetőséget a fogyasztók felhasználhatják abban az ö, esetben, ö, hogyha ö, nem fizetőképes a biztosító, csak ezek a viszontbiztosítók ö, különbözőek, más fogyasztó védelmet alkalmaznak, másként működnek ezek a viszontbiztosítók. Hogyha fenn akarjuk tartani a fogyasztók bizalmát, akkor azt hiszem, egységes rendszer kell a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Őszintén szólva, kell tudja a fogyasztó, hogy amit vásárol, a százszázalékos kártérítés biztosít neki az egész EU-ban. Most pedig egy perc. Köszönöm szépen a fogyasztóknak biztosítást kell adni akkor, hogyha a biztosítók nem tudnak megfelelni a kötelezettségeinknek. Mivel itt hiányosak a garanciák, ezek károsítják a versenyképességet. Románia tagja annak a 11 tagállamnak, ahol jelenleg legalább egy garancia rendszer elérhető. Ez azt jelenti, hogy a teljes Európai Unió biztosítási piacának a fele nem eh, élvez ilyen biztosítékokat. Jó lenne, hogyha az Európai Unión belül teljes körül lenne az ilyenfajta biztosítási garancia. Ezért eh, jó lenne, hogyha a finanszírozása a nemzetközi garanciarendszereknek a szubszidatás elve alapján valósulna meg. Kelly úrja a szó. Üdvözlöm Skinner úr jelentését. Az egész, az egész kérdés, a biztosítás nagyon aktuális mostanában, és ezt látom, a saját országomban meglehetősen furcsa helyzet alakult ki, a bérek lemennek, és ennek ellenére a biztosítási díjak az egekbe szöknek, főként az általános és az egészségügyi biztosítás terén sok állampolgár ezért nem is köt biztosítást, és ez nem jó. Van olyan hely, ahol hatszorosára emelkedett a biztosítási díj, és nagyon sok helyzet így nincs lefedve. Éppen ezért hatás vizsgálatot kellene folytatni azért, hogy egyenlő esélyek legyenek Európában, az ügyfeleknek legyen biztosításuk, és minden területre kiterjedjen a biztosítás. Köszönöm, Kelly úr, Páska úr, egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, 2013-ban a Szolvenci 2-es, Szolvencia 2-es irányelv meg fogja változtatni az európai biztosítási ipart, viszont ez az irányelv a biztosítási cégek fizetésképtelensége esetén nem védi az ügyfeleket, éppen ezért a szakbizottság azt javasolja, hogy harmonizálják ezeket a biztosítási rendszereket a Szolvencia 2 joganyaggal. A minimális harmonizáció jó megoldásnak látszik. A biztosítási cégek gyakran határon átnyúlóan működnek, és itt új elvek fognak ér, érvényesülni, a leányvállalati modelltől a fióktelepi modell felé fordulnak fel, éppen ezért, mivel nagyobb földrajzi területet fednek majd le, ez kell, hogy érvényesüljön, és a, ezek között a származási ország elve. A bizottság jó lenne, hogyha a harmonizációt folytatná. Köszönöm. Mikolásik úr, tisztelt eh, biztos eh, úr. A biztosítási garancia rendszerek különbsége az az, hogy itt különböző helyzetekben különböző képpen reagálnak a tagállamokban, és pontosan ez a problémája a fogyasztónak, hiszen nem tudja, milyen rendszer fog rá vonatkozni. A biztosítási garancia rendszernek ugyanolyan fajta védelmet kell biztosítania a fogyasztók számára, például a kárpótlások esetében is, a kártalanítás esetében is. Arra is szükség van, hogy a betéteseket is megvédjék, és homogénabbak legyenek a feltételek a biztosítási piacon. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a fogyasztókat egyformán védjék meg függetlenül az országtól, vagy attól a kockázattól, ami a pénzügyi szolgáltatással jött. Ren úr. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék gratulálni Skinner úrnak és a helyettesének, Sanchez úrnak, valamint az Ekon bizottságnak a biztosítási garancia rendszerekről szóló jelentéshez. Ez a jelentés fontos lépés az európai megközelítés felé azért, hogy ezt a szétaprozódott helyzetet minimális harmonizációs kerettel rendezze. Ami a határidőket illeti, következő év végén szeretnénk irányelvtervezetet készíteni. Egyetértünk azzal, hogy a jelentésben van egy sor kérdés, például a származási állam elve és annak fontossága, hogy a fogyasztók könnyű és megfelelő információkat kapjanak, például egyetlen kontaktporton keresztül, ezek nagyon jó elvek, de van néhány olyan pont, amelyel kapcsolatban a tavalyi fehér könyv érveket sorakoztatott fel a bizottság el előzetes véleményét, és ez nem felel meg teljes mértékben a ma előterjesztett jelentésnek. A fehér könyvben az volt az álláspontunk, hogy a biztosítási garancia rendszerbe tartozanak bele az életbiztosítások és a nem életbiztosítási kötvények. Ami a finanszírozást illeti, a finanszírozás szintjét úgy kell megszabni, hogy legyen megfelelő tranzit átmeneti időszak az EU irányelv alkalmazására, mondta ki a fehér könyv, és az ex ante és ex post kérdéseket illetően a fehér könyvben azt mondtuk, hogy a biztosítási garancia rendszer a nemzeti szintet ex ante hozzájárulásokkal finanszírozzák a biztosítási vállalkozások, viszont azt sem zártuk ki, hogy ha nincs elég forrás, akkor az ex ante alapokat ex post megoldásokkal egészítsék ki. Tisztelt képviselők, Skinner úr jelentése igen jelentős időszakban érkezett, amikor európai biztosítási garancia rendszert készítünk elő. Úgy gondoljuk, hogy nem lesz nagyon nehéz az, hogy a jövőben találjunk nagyon jó közös alapot, ami elfogadható mind az EP-nek, mind pedig a bizottságnak. Önök elkötelezettséget éreznek ez iránt, és ez bátorít minket, az önök jelentése a közös munkák alapját erősíti. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel lezárom a vitát. Holnap 11.30-kor lesz a szavazás a napirend szerint a szubszidiaritás elvének alkalmazása a részvényszerzés után következik. Sefcovics.